elnök úr, a nigériai szövetségi köztársaság elnöke. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Buhari elnök úr! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! A Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökét szívből ösztön, üdvözlöm az Európai Parlamentben. Buhari úr 2015. februárja óta tölti be az elnöki tisztet. Békés, demokratikus hatalomátadást követően választották meg őt, és igen átfogó reformcsomagot vezetett be, és kötelezte el magát. Elkötelezte a kormányát és a korrupció elleni harcra, a gazdaság fejlesztésére, de mindenek előtt a terrorizmus elleni harcra. Nigéria számára, ezt mindannyian tudjuk, a Boko Haram szörnyűséges tettei örökre emlékezetünkben magadnak, különösen az e hét végén elkövetett szörnyűséges tettek, melynek eredményeképpen a jelenlegi hírek szerint 85-en vesztették életüket. Az elnök úrnak szolidaritásunkat és együttérzésünket fejezem ki. Biztosítottam Buhari elnök urat arra, hogy az Európai Unió, különösen az Európai Parlament támogatja őt a terror elleni harcában. Ugyanakkor természetesen támogatni akarjuk az országát is, és készek vagyunk arra, épp itt az Európai Parlamentben, elnök úr, hogy abban segítsük, hogy Nigériába minél több beruházás áramoljon, és kiépíthessük a közös kereskedelmet is. Még egyszer, az európai parlamenti képviselők nevében szívből üdvözlöm Önt, elnök úr, és kérem, tartsa meg beszédét, melyet hozzánk intéz. Tisztelt elnök úr! Az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz úr! alelnök, az Európai Parlament alelnöke, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament elnökének, Martin Schulz úrnak, hogy meghívott ide a plenáris ülésre, az Európai Unió jogalkotó szervének a plenáris ülésére, hogy itt beszédet tartsak. Nagy megtiszteltetéshez és szerénységre késztet. Az európai vezetők, parlamenti képviselők és Európa jó akaratú emberei számára szeretném közvetíteni hazám üdvözletét és jó akaratát a nigériai nép nagyra értékeli azokat az anyagi és pénzügyi áldozatokat, amelyekkel az Európai Unió és az egyes baráti tagállamai hozzájárultak a nigériai választásokhoz és a demokratikus normák bevezetéséhez. Ahogy korábban is, az Európai Unió támogatta a Független Nemzeti Választási Bizottság működését, amelynek a hatékony működése lehetővé tette, hogy az általános választások elfogadott módon történjenek meg. A nigériaiak nagyra értékelik Európa hozzájárulását a szabad és tisztességes választások megtartásához hazámban, Nigériában. Szeretném elmondani az Európai Parlamentben, hogy az európai befektetések eredményt hoznak, és ezek az eredmények gyümölcsök én már mutatkoznak. Én magam is az egyik eredménye vagyok ennek a demokráciába való európai befektetésnek, hiszen a jelen kormány demokratikus választások útján került hatalomba Nigériában. Tisztelt elnök úr, európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A demokrácia tartósan beköltözött Nigériába. Hamarabb, mint sokan gondoltuk volna. Nigéria a legstabilabb, legerősebb és legéletképesebb demokráciák sorát gyarapítja Afrikában. Lehetnek nézeteltérések, lehetnek feszültségek, de a biztonsági mechanizmus képes ezeket kordában tartani a választáson alapuló demokrácia révén. A 2015-ös év elején a választások előtti események Nigériában erős jelzéseket adtak arra nézve, hogy komoly problémák várhatók. Hiszen az emberek dühösek voltak, ellenséges hangulat uralkodott, és nyílt ellenségesség is kialakult, különböző fenyegetések, erőszakcselekmények előzték meg a választást. Így igyekezett a hatalmon lévő kormány rávenni az embereket, hogy a status szavazzanak. És ez ijesztő helyzetet eredményezett. A status mellett kiálló kétségbe esettek a Nemzeti Választási Központban olyan eseményeket váltottak ki, amelyek alapján megkérdőjelezhető volt Nigéria szabad választási lehetősége az önző érdekek megőrizték volna a status quo Szerencsére éretnek bizonyultak, a választás felügyeletével megbízottak, a Nemzeti Választási Bizottság Átájúrú Jega professzor vezetésével sikerrel kezelte ezt a helyzetet, és sikerre vitte a választásokat. Köszönhetően az óriási európai hozzájárulásnak is. Úgyhogy ennek köszönhető, hogy Nigériában sikeresen megtörténhetett a választás. És good luck ebben a Jonathan, és köszönetet érdemel, ami, amiért a választási vereségét elismerte, annak ellenére, hogy komoly erők arra hangolták és nyomást helyeztek rá, hogy ne ismerje be a vereséget. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagyra értékelem a Nigéria és az Európai Unió közötti különleges kapcsolatot. Az Európai Unió Nigéria fő fejlesztési partnere, és a demokrácia megszilárdításának az oszlopa segíti a gazdasági fejlődést hazámban. Elnök úr, Afrikában nagyra becsüljük azt a tényt, hogy a problémák megoldását segítik, a jólétet szolgálják, és a versenyalapú gazdaság fejlődését igyekeznek elősegíteni. A mi problémáink a szegénység, a különböző betegségek és a műszaki lemaradás. Belátható, hogy ezek a kihívások nagyon komoly problémákkal járnak. Belső ellenségeskedés, menekültek, hajón élők, kábítószerkereskedelme, embercsempészet, emberkereskedelem és hasonló problémák említhetők. A káosz rossz szomszédságot jelent, ezt szeretnénk elkerülni, ezért is nagyon fontos, hogy együttműködjünk a továbbiakban is, hogy a komoly problémákat leküzdjük Afrikában. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy a nigériai és Európai Unió közötti éves politikai dialógus párbeszéd megindulhatott, és szeretnénk, hogyha folytatódna a közös érdekek mentén, különösen a béke, a biztonság, a demokrácia és a hatékony kormányzás területein. Ezen a fórumon keresztül eddig is hozzájárulhattunk rendszeresen a helyzetkép megosztásához, és a fontos regionális, kontinentális és globális kérdésekhez is hozzászólhattunk. Szeretnénk közös álláspontot kialakítani. Elkötelezettek vagyunk az intenzívebb politikai párbeszéd mellett, mert úgy gondoljuk, hogy Nigéria és az Európai Unió közös úton haladhat előre. Mindkét fél hisz a békében, a biztonságban, az emberi jogokban, a demokráciában, a jó kormányzásban, az egyenlőségben, toleranciában, mert úgy gondoljuk, hogy ez teremt jólétben élő erős társadalmat. Továbbá az Európai Unió és Nigéria közötti kapcsolatrendszer keretében nagyra becsülöm azt, hogy az Európai Unió számos alkalommal elítélte a szélsőséges erőket, a Boko Haramot Nigériában, valamint segítette a nyugat-afrikai államok gazdasági közösségének a fejlődését. Az Európai Unió abban is támogatást nyújtott, hogy a nemzeti terrorizmus elleni stratégiát kidolgozhassuk, és a terrorizmus elleni törvényt bevezessük, ami fémjelzi kormányunk elkötelezettségét a Boko Haram, illetve a terror szervezetek elleni fellépés terén. Nigéria nagyra értékeli az EU együttműködésének lehetőségét, különösen a technikai támogatás terén, a kapacitások kiépítése terén, a biztonság fokozása terén, illetve a fejlesztési támogatás területén. Ami bennünket illet, a terrorizmus elleni fellépés szabályait korszerűsítettük, és nagyon komolyan odafigyelünk a fogságba került terroristák megfelelő bánásmódjára, valamint igyekszünk minél több polgári áldozatot megmenteni a konfliktus helyzetekben, és igyekszünk a magántulajdont is megvédeni ennek megteremtjük a szükséges hátterét. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nigériai hadsereg a Boko Haram ellen folyamatos erőfeszítéseket tesz, és az Európai Unió segítette a csiboki iskolás lányok visszaszerzését a terroristák kezei közül. Talán érdekesnek találják majd, hogy nem régében a csibok eh, lányok szüleivel találkozhattam, és biztosítottam önöket, őket, hogy élőben, életben visszahozzuk kimenekítjük az összes iskolás lányt, és visszaadjuk őket a családjaiknak. Ezt az elkötelezettséget továbbra is vállalom. Amióta hivatalba léptünk tavaly májusban, újra szerveztük a nigériai hadsereget, és megfelelő hátteret biztosítottunk a Boko Haram terroristái elleni fellépéshez. A helyi önkormányzatok területén küzdünk a Boko Haram terroristái ellen, ez Adamava, Borno és Jobbe államokat jelenti észak-keleten. Ezeket a területeket visszavettük, és újra nálunk van az irányítás nagyon fontos, hogy a kormány kiáll a nemzetközi menekültek hazatérése és visszatelepülése mellett. Ezt azzal is segítjük, hogy újra építjük az iskolákat, kórházakat építünk, létfontosságú infrastruktúrát hozunk létre. Mert ezeket elpusztították a terroristák. A Szambiza erdő térségére korlátoztuk a Boko Haram övezeteit, és ott is nagy arányú műveleteket indítottunk. A Boko Haram erre válaszol a puha célpontokat, piacokat, mecseteket, templomokat támadja, és ott ártatlan áldozatokat szednek ezek a támadások, házi bombákat robbantanak többek között. Szeretném felhívni még Dél-Líbiára a figyelmet, ez egy komoly aggodalmat okozó terület számunkra stratégiai időzített bomba Afrika, illetve Európa számára is, hiszen itt egy óriási ellenőrizetlen területen működik egy valóságos fegyverbazár, amely a Sahel-Szaharai régió biztonságát fenyegeti, és egész Nyugat-Afrikát. Ezért intenzívebben kell fellépnünk a líbiai válság megoldása érdekében. Tisztelt elnök úr, Nigéria békeszerető nép, ország és kritikus szerepet vállaltunk a konfliktusok kezelésében és megoldásában Afrikában és Afrikán kívül is. Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, a béke fenntartás, illetve a béke kialakítása Nigéria számára a függetlenség óta egy fontos cél. A nigériai hadsereg minden regionális, illetve szubregionális békefenntartó műveletben részt vett és részt vesz, a biztonsági kihívások dacára az első tíz legnagyobb békefenntartó erőt tudhatjuk magunkénak, és az ENSZ égisz alatt részt veszünk a békefenntartásban, a humanitárius segítségnyújtásban. Legutóbb Kongóban vettünk részt, nigériai erőkkel, egy 20 ezeres erővel az ENSZ békefenntartó műveletben. Az ONUK műveletben. 1960. júliusában 1963-ig, három hónappal a Nigéria független válása előtt már megkezdtük a részvételt Kongóban. A harmadik legnagyobb nemzeti hozzájáruló erő voltunk Kongóban, India és Etiópia után. Nigéria azóta is fenntartotta jelenlétét a globális békefenntartási erőfeszítésekben. Nigéria részt vett a jogrend fenntartásában, a tanganyikai hadseregben bekövetkezett lázadás után 1964-ben. 1979-ben és 1982-ben E, Nigéria 21-es számú gyalog ezredének katonái e, Csádba indultak békefenntartó erőként, hogy figyelme, figyelmel kísérjék a tűzszünetet, és bizalmat ébresztenek a folyamatban lévő béke folyamatban. Ezen kívül Nigéria volt a legnagyobb kontingens a nyugat-afrikai államok megfigyelő csoportjának gazdasági közösségében, és Sierra Leone-ban is ott voltunk egy béke, fenntartó béketeremtő misszió során. Ez a megfigyelő csoport visszahódította az országot a lázadóktól, és visszaadta a hatalmat az előzött Tejan Kaba elnöknek 1998. március 10-én. Az Afrikai Unió megbízásából Nigéria egy béke misszióra indult Sao Tomé és Principében, ahol a nigériaknak sikerült meggyőzniük a, a katonákat arról, hogy vessék alá magukat a hatóságoknak. Ezen kívül Nigéria részt vett Ruandában és Szudán Darfuri régiójában, és segített megőrizni a békét ezekben az országokban. Elnök úr, Nigéria ezen kívül kontingest küldött a következő országokba. Angola, ENSZ Angola eh, ellenőrző misszió, Namibia, ENSZ eh, átmenetett segítőcsoport Mozambik, ENSZ műveletek Mozambikban, Nyugat-Szahara, ENSZ eh, misszió a nyugat-szaharai népszavazáson, Szomália, ENSZ szomáliai művelet, és az Uzu övezetben az ENSZ Uzu övezet megfigyelő csoportja. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Beszélnék az Afrikából Európába irányuló migrációról. Nigéria elismeri és osztja az Európai Unió által kifejezett aggályokat az Afrikából érkező migránsok beáramlásával kapcsolatban. Ők átkelnek a földközi tengeren, és közben sokan életüket vesztik. Ezért Nigéria együtt fog működni az Európai Unióval az Európába irányuló illegális migráció megfékezésében. Nigéria szövetségi kormánya összefogott és erőfeszítéseket tesz azért, eh, hogy a migrációt ösztönző tényezők eh, javuljanak, különösen eh, Nigériát, mint tranzit és célországot illetően. Az idei költségvetésben a kormány több mint 500 ezer szakképzett embernek teremtett állást egyedül a, a tanítási ágazatban. Ezen kívül együttműködünk az államokkal és a helyi kormányokkal a készségfejlesztő központok megerősítésére, és igyekszünk a népes ifjúságot különböző szakmákra megtanítani, hogy vállalkozóká válhassanak, és végső soron munkahelyeket teremthessenek. Ezen kívül erőfeszítéseket teszünk a gazdaság diverzifikálására, igyekszünk lendületet adni a mezőgazdaságnak és az ásványi anyagok kitermelésének, igyekszünk jólétet és munkahelyeket teremteni. Nigéria üdvözli a valettai EU-Afrika migrációs csúcs eredményeit, ideértve a az 1,8 milliárd eurós vészhelyzeti alap létrehozását, amelynek az a célja, hogy az Afrikából Európába irányuló migráció mögött meghúzódó indokokat kezelje. Nigéria együtt fog működni a Száhelövezet és Közép-Afrika országaival, és idővel az erre alkalmas projekteket be is fogjuk nyújtani az alap igazgatóságának. A közös migrációs és mobilitási menetrend, amelyet Nigéria 2015. március 12-én írt alá, és mi voltunk a szubszaharai Afrikából az első aláíró ország. Ez is azt mutatja, hogy mennyire pozitívan működünk együtt az Európai Unióval a migráció és fejlesztés területén. Ennek a kölcsönös egyetértésnek a fényében szeretném javasolni a kölcsönös vízummentességet a nigériai diplomata és tisztviselői útlevelek birtokosainak, hogy Európában részt vehessenek hivatalos találkozókon és konferenciákon. Gazdasági partnerségi megállapodások. Ezek a gazdasági partnerségi megállapodások, amelyeket az Európai Unió országai kötöttek afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal, és amelyeket kollektíven támogatott a nyugat-afrikai országok gazdasági közössége, még aláírásra vár Nigéria és más országok által. A gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalások alatt eh, Nigéria felvetett eh, néhány olyan technikai kérdést, amelyet még eh, kezelni kell. A két régió közötti különbségekre való tekintettel, mind technológia, mind pedig gyártási tapasztalat tekintetében a Nigériai Gyártók Szövetsége és az Egyesült Szakszervezetek kifejezték aggodalmaikat a megállapodásoknak a Nigéria iparosítási programjára gyakorolt negatív hatása miatt. Nigéria azon munkálkodik, hogy saját részéről megoldja a problémákat. Ezért arra szeretném felhívni Európai Uniós partnereinket, hogy szintén foglalkozzanak a mi aggodalmainkkal, hogy a gazdasági partnerségi megállapodás, amely kölcsönösen előnyös és hozzájárul a népünk jólétéhez, megvalósulhassanak, hiszen az értékeink közösek, és közös érdekünk a szívélyes kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok támogatása. Olajlopás és illegális hajó feltöltés. Nigéria kihívásokkal küzd a Niger deltájában, illetve a pénzmosással is gondjaink vannak. Ezért fontos, hogy felvessük ezeket a kérdéseket önök előtt is, tisztelt parlamenti képviselők. Ebben a tekintetben Nigéria az Európai Parlament együttműködését kéri ezen problémák megoldására irányuló erőfeszítéseinkhez. A biztonság helyreállítására tett kísérletünk részeként igyekszünk megfékezni a korrupciót és fellépni a bűnözés ellen, de ez nem csak a szociális stabilitást javítja majd Nigériában, hanem újra nyitja majd annak lehetőségét, hogy Európával és a külvilággal teljes körű gazdasági kapcsolataink legyenek. Mindazok, akik befektetni kívánnak Nigériában, kiváló lehetőségeket találnak ott, és igyekszünk biztosítani a Nigériába érkező emberek és beruházások biztonságát. Tisztelt elnök úr, Nemrég az egész világ összegyűlt Párizsban, Franciaországban a klímaváltozási konferenciára. A témához való pozitív hozzáállás kölcsönösen elfogadható döntéseket eredményezett. A világ vezetői közös platformot hoztak létre a klímaváltozás pusztító hatásainak megfékezésére, különösen a rászoruló országokban, a világon mindenhol. Ezen az igen jelentős globális eseményen én eh, hangoztattam az országom álláspontját a klímaváltozással kapcsolatban. Eh, szeretném itt is elismételni, hogy mindez Nigéria biztonságát és fejlődését nagymértékben veszélyezteti. Nigéria tehetetlenül figyeli, ahogy a csátó kiszárad. Ez eh, nagyon súlyos következményekkel járt a csáttó medencében élőkre nézve, hiszen az ő megélhetésük generációk óta a tó erőforrásaitól függ. Ezek az erőforrások is elapadóban vannak, és megfosztják ezeket a közösségeket a megélhetésüktől. Elnök úr, helyén valónak tűnik itt megemlíteni, hogy az a csátó körüli államok mind ki vannak téve a klímaváltozás hatásának. Ezért közös kötelességünk, hogy fellépjünk ezekkel a kihívásokkal szemben. Közös erőfeszítéseink talán nem bizonyulnak elégségesnek, hiszen korlátoz bennünket a források szűkössége, a technológia és az emberi erőforrások hiánya, ezért nem tudjuk a megfelelő megoldásokat létrehozni. Ezért gyors globális cselekvést szeretnénk ezen problémák megoldására. És ezek megoldhatják mindazokat a gondokat, amelyek a csátó erőforrásaiban osztozó országokat sújtják. A probléma tartós megoldása érdekében Nigéria 5 millió dollárt áldozott erre a célra, amelyet már felhasználtak, hogy egy holisztikus tanulmányt készítsenek a medence közi eh, víz átadásról a Kongó medencéjéből a csátóba. A tanulmány rávilágított arra, hogy a projektnek 15 eh, milliárd dollárra lesz szüksége ahhoz, hogy befejeződhessen. Szeretném kijelenteni, hogy ez a tanulmány kimondta azt is, hogy a javasolt eh, csátó projekt kitermelni ezt a hatalmas beruházást, hogyha ez, ezt a magánszektor is ösztönzi. És ennek fényében szeretném megkérni a parlamentet, hogy vesse latba a befolyását és támogassa ennek a projektnek a megvalósulását. Elnök úr, az Európai Parlament tisztelt képviselői, tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, szeretném még egyszer alázatosan kifejezni, hogy mennyire nagyra értékelem az Európai Parlament elnökét, az Európai Parlament képviselőit, az európai vezetőket és a kontinens népeit azért a megtiszteltetésért, amelyel kezeltek engem és Nigéria népét, és hogy megengedték, hogy az egyik legnagyobb demokratikus plenáris ülésen felszólalja. Köszönöm ezt a megtiszteltetést! Köszönöm szépen, Buhari elnök úr. Kedves kollégák, kedves kolléganők, köszönöm a tapsot. Gondolom ez a támogatás jele volt, hiszen rendkívül megerőltető munka vár Buhari elnökre országában. Szívból köszönöm minden kollega nevében, elnök úr, hogy országa a nemzetközi kötelezettségvállalások keretében az ENSZ kapcsán is mindent megtesz a közös